képviselőjét, és az alelnök asszony képviseletében Hán úr következik. Thank you, Mr. President. Uh, Minister, ladies and gentlemen. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim. Mindannyiunkat borzalommal töltötte el az, hogy uh, ilyen uh, gyalázatos módon mészárolták le a turistákat. Itt egy olyan terrorista cselekményről van szó, amely a félelmet kívánja elterjeszteni. Olyan embereket gyilkoltak meg, akiknek a családjaiknak, családjaikkal mélyen egyetértünk, és a tunéziai nép felé is szeretnénk tolmácsolni együttérzésünket. A turisztikai ipar rendkívül fontos a tunéziai gazdaságban, pont ezért támadtak ezen a területeken, annak ellenére, hogy már korábban is problémákkal küzdött ez a szektor. 2011 óta Tunézia különleges helyzetben van, ugyanis nagyon nagy eredményeket értek el, Szeretnék azonban felszámolni azokat a politikai és gazdasági kihívásokat, amelyekkel még tovább meg kell küzdeniük. A demokratikus alkotmány, a szociális és gazdasági problémák megoldása, a fő célok, ezek azok, amelyek amelyeket az Európai Unió is mindig is támogatott már 2011 óta, és ugyanígy folytatni fogjuk ezt a politikánkat, mert a tunéziai kormány megérdemli külső támogatásunkat. Az Európai Unió állampolgárai minden bizonyal továbbra is el fognak látogatni Tunéziába, és be is fognak fektetni on, ottan, és reméljük, hogy ezt minél hamarabb biztonságosan tudják majd megtenni. A múzeumi nagy terrortámadás az első jele volt annak, illetve nem is csak az első jele volt annak, hogy ilyen problémák mutatkoznak ebben az országban. Az Európai Unió párbeszédbe kezdett a tunéziai biztonsági szektor átfogó reformjában segíteni kíván, hogy minél hatékonyabb módon tudjunk biztonságot teremteni ebben az országban a nemzetközi jog és az emberi jogok teljes mértékű betartása mellett, amelyeket egyébként az alkotmány is garantál. Az együttműködési programok egy ilyen érzékeny témában, egy jelenlegi politikai kontextusban, a reformok mellett elkötelezett kormány mellett a szektort ambiciózus támogatással kell, hogy és bizalmunkról kell biztosítsuk. Szeretnénk a terrorizmus elleni harcot mm, fenntartani azért is, hogy ebben az országban az emberek továbbra is bízzanak a rendvédelmi erők kompetenciáiban. Ugyanakkor Sile Kerkove az Európai Bizottság és a külügyi szolgálat közösen most éppen azon dolgoznak, hogy hogyan lehetne minél hamarabb fellépni annak érdekében, hogy Tunézia a terrorizmus ellenes stratégiáját tető alá hozza, főként a radikalizáció ellenes programot, illetve a biztonsági mechanizmusokra gondolunk. Éppen ezért a tunéziai miniszterelnöknek konkrét javaslatokat tartalmazó levelet küldtünk, nemzetközi együttműködés, befektetésekről van ebben szó, annak érdekében, hogy minél hamarabb támogatni tudjuk a miniszterelnököt és az országot abban, hogy bizonyos területen minél hamarabb szeretnénk mi is lépni, olyan területeken, amelyekkel eredetileg csak később foglalkoztunk volna. Ha van ma olyan ügy a világban, amely kapcsán az Európai Unió támogatását kell, hogy bizonyítsa, az pont ez a terület. Egy olyan társadalmat szeretnénk támogatni, amely elkötelezett abban, hogy a női jogok, az emberi jogok tiszteletben tartását és a jogállamiságot tűzték zászlajukra. Szeretnénk segíteni Tunéziát a demokratikus átalakulásban, ez pedig azt is jelenti, hogy az összes európai intézmény és tagállamaink is olyan tevékenységbe kell, hogy fogjanak, amelyek mindezt alátámasztják. Már most is fontos támogatását sokat nyújtottunk, 186 millió eurót 2015-re vonatkozólag, de ezen kívül szeretnénk mindenféle más utakat is megvizsgálni, hogy hogyan tudjuk tovább segíteni ezt az országot. A következő évek során tovább kell emelni ezt a támogatási összeget. Tunézia egy igen instabil régióban található, úgyhogy fontos ebben a változási időszakban támogatnunk ezt az országot. Biztosítanunk kell azt is, hogy megfelelőképpen fel tudja szívni ez az ország az általunk biztosított alapokat, és olyan problémákra tudja fordítani, amelyeket egyedül nem tudna megoldani. Az Európai Unió számára rendkívül fontos a tunéziai biztonsági helyzet, itt gyorsaságra és rugalmasságra van szükség, és nagyon óvatos tervezésre is. Az úgynevezett esernyő alapokból is, esernyő alapoknak is kedvezményezetje Tunézia, egy fenntartható elmélyű demokrácia kiépítése érdekében. Ebben az évben az implementáció, a reformok megvalósítása területén további összegeket biztosítunk, kb. 70 milliós, millió eurós összegről van szó, annak érdekében, hogy ezek a programok megfelelőképpen megvalósuljanak, de most a jelenlegi helyzetben azon is elgondolkodunk, hogy hogyan lehetne a prioritásokra irányítani ezt az összeget. Nagyon sokat kell még tennünk annak érdekében, hogy a fiatal demokráciát konszolidálni tudjuk, például az intézmények megerősítése terén, amelyek az alkotmányban szerepelnek. A biztonsági szektorban és a közigazgatásban decentralizációt kell végrehajtani a tunéziai gazdasági átalakulás is rengeteg reformot igényel, és megfelelő klímát kell kidolgozni a befektetések ösztönzésére, a munkahelyteremtésre és a növekedés ösztönzésére. Most már hosszú évek óta az Európai Unió nagyon sokat fektetett be ezen a területen, és szeretnénk tapasztalatainkat is megosztani tunéziai partnereinkkel. Tunézia központi szerepet tölt be abban a partnerségben, amely számunkra igen fontos ebben a régióban. A közös politikáink további lehetőséget teremtenek partnerországaink számára. Olyan területeken, mint az oktatás, a fiatalok és az egyetemi csereprogramok, az innováció, a mezőgazdaság, amely rendkívül fontos terület, ebben az országban, mert itt is további lehetőségek biztos nyílnak. Szeretnénk tehát mindenképpen a munkahelyteremtést támogatni, hiszen a terrorizmus a félelemre épít, és az előítéletekre, és ezt csak úgy tudjuk megfékezni, hogyha összekötjük országaink sorsát és népeink sorsait. Annak érdekében, hogy valós hatással legyünk a tunéziai emberek életére. Köszönöm szépen. És akkor most a frakciók képviselői következnek, először a néppárt nevében Gáler úr kap két percet. Köszönöm szépen, tisztelt biztos úr, köszönöm szépen a bevezetőjét, és köszönöm azt a munkát, amit az Európai Bizottság, illetve Európa Tunéziában végez. Én szeretném felháborodásomat eh, kifejezni. A tuniszi Brado eh, Múzeum, eh, illetve a szuszai terror cselekményekkel kapcsolatosan. A demokráciánk összes lehetséges eszközével ezzel ellen fel kell lépni. És már 2011-ben az NU fő megfigyelőjeként tevékenykedtem a térségben, és néhány kolléga is jelen volt a második demokratikus választások megfigyelőjeként, és nagyon fontos, hogy lássuk, hogy ezeken a választásokon nem szélsőségesek jelentek meg. És Tunézia nem akarja, elutasítja a szélsőségességet, úgyhogy ebben az erőfeszítéseiben mindenféleképpen támogatnunk kell őket. Nagyon fontos lenne, hogy még egy szempontot megvizsgáljunk, és kérem, hogy Morgerini asszonynak ezt közvetítse. A Tunézia és Libia között van egy felfüggesztett határ megfigyelési rendszer. A tunéziai oldalról ez kiépül, de jobb napokra, jobb időkre várnak. Meg kéne talán vizsgálni, hogy egy EU CSTP missziót nem lehetne elhelyezni a tunéziai határ oldalon, annak érdekében, hogy a terrorista és más kétes elemek beáramlását meg tudjuk akadályozni. És láthattuk a Bardo Múzeum elleni támadás során is, hogy az ilyen területeken nagyon komoly és fontos segítséget tudunk nyújtani az országnak. Köszönöm szépen. A következő a szocialisták nevében Pitella úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos úr, kedves kollégák, szeretném frakcióm nevében kifejezésre juttatni részvétünket a tunéziai néppel a terrorista cselekmények áldozatainak családjaival. Ezek a cselekmények megpróbálják a tunéziai nép demokráciáért vívott harcát semmisé tenni. Ez az egyetlen jól sikerült eset az úgynevezett arab tavaszon belül, és a terroristák szeretnék, hogyha itt is a fegyveres felkelés venné át az uralmat nem érdemlik ezt meg a tunéziai emberek, és szeretnénk őket védeni, hiszen a demokráciába való átmenet egy nagyon törékeny időszak. Ezért, kedves biztos, kérem önt és Federina Mogherinit, hogy nagyon komolyan, politikai szinten, intézményi szinten, erkölcsi szinten vegyék fel a harcot, és az Európai Unió legyen az első sorban, az első között a segítségnyújtásban. Ezt nem csak szép szavakban kell kifejezésre juttatni, hanem konkrétan is. Mi egy marsaltarvet szeretnénk a tunéziai népnek nyújtani, hiszen a turizmus a tunéziai gazdaság mér a legfontosabb gerince, és pont ott támadtak a turisták. És valóban ez egy jól működő kapcsolat volt az EU és a Tunéz, és Tunézia között, ezért folytatni kell ezt a kapcsolatot, nem adhatjuk el Tunéziát a fundamentalistáknak, és az euromediterrán terveinket sem szabad, hogy feladjuk. Ezért tartalommal megtöltsük az úgynevezett tunéziai marsal tervet, ezért a szocialista frakció szeretné, hogy Federica Mogherini ezt a tervet vallja magáénak. Köszönöm szépen, most egy percben a az Európai Konzervatívok nevében Tanok úr, elnök úr. Tunéziával szembeni terrorista támadás több mint 30 ember életébe került, és nagy részük brit állampolgár volt, sőt, talán a saját választókerületemből származtak. Ez a támadás néhány hónappal a Tunisban elkövetett terrorista támadás után történt itt komolyan fenyegeti mindez a nyugati turistákat. Tunézia volt az első ország az arab tavasz hullámban, és Ben Alit 2011-ben elzavarták, ami reményt adott arra, hogy egy nyugati típusú demokrácia épülhet ki az országban. Az EU-nak most tehát Benaszid kormányát támogatni kell abban, hogy egy világi és korszerű államot hozzon létre Észak-Afrikában. A tunéziai GDP 10%-át eh, érintik ezek a támadások egy eh, nagyon fiatal társadalom számára nagyon fontos lenne a stabil gazdaság, a radikalizmus felszámolása, illetve a terrorista támadásokkal szembeni védelem a jövőben. Köszönjük szépen. Az ALDE frakció nevében másfél percben de Szárnez asszony következik. Köszönöm szépen. Eh, tisztelt biztos úr, mindannyian ugyanazt mondjuk, és eh, ez nagyon is aktuális üzenet. A terroristák eh, másodszor sújtottak le Tunéziára, és ez azért is van, mert a demokratikus átalakulás jól halad, és a terroristák pontosan ezt célozzák meg, ezt ennek akarnak ártani. Az Európai Uniónak jelen kell lennie a tunéziaiak és Tunézia mellett, és ez még fontosabb most, mint a múltban a biztonságba is be kell vonódnunk, ahogy azt ön is mondta, az irányításban is segítenünk kell, például a Líbiával közös határ ellenőrzésében, illetve a migrációs áramlásokat is velük közösen kell irányítanunk. A tunéziai és európai menekült áramlás tekintetében, illetve természetesen gazdasági szempontból is jelen kell lennünk. A pénzben nyújtott segítségen kívül fenntartható projektekben kell részt vennünk. Nagyon fontos, hogy mindebből Tunézia profitáljon, és hogy azok az ágazatok, például a szolgáltatási vagy a kulturális szektor ennek hasznát lássák. Európának ott kell állni a Tunézia és a tunéziaiak mellett, ebből nem engedhetünk. Köszönöm. Köszönjük. Most pedig a GUE frakció nevében Verzsa asszony szintén másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr. A bardói támadás után három hónappal Szuzában újra e, lecsaptak a terroristák. Valamivel kevesebb, mint 10 e, millió e, lakosa van Tunéziának, és a turizmus nagyon fontos számukra, hiszen eh, jövedelmük 14%-át adja. Eh, az arab tavasz óta tart a demokratikus eh, átalakulás. A szolidaritásunk akadályozhatja meg, hogy ez az átalakulás elbukjon. A terrorizmus elleni küzdelem mellett nem szabad a forradalom demokratikus eredményeit sem eltörölni, és támogatnunk kell a gazdaságot, hogy a fiataloknak lehetőségeket adjunk. Kevesen segítenek Tunéziának, még az úgynevezett segélyek is nagyrészt kölcsönök formájában érkeznek. Egyre súlyosabb a szociális válság, és egyre többen esnek kétségbe. A határok továbbra is zárva vannak talán jobb lenne, biztos úr, ha, ha ide figyelne és hallgatná hozzá szólókat. Új alapokra kell helyezni a megállapodások megtárgyalását, mind a szabadkereskedelem, mind pedig a mobilitás tekintetében. Az adósság kezelésére egy regionális együttműködést kellene létrehozni, és a tunéziai nép érdekében ilyen programokat kellene indítani. Egyre jobban liberalizálni kell a kereskedelmet is, ez segítene az európai vállalkozásoknak is. És mindenre sürgős szükség van. Köszönjük szépen! A zöldek nevében Sebastia képviselő következik másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretném megragadni az alkalmat arra, hogy kifejezzem részvétemet a tunéziai brutális merényletek áldozatainak. Az Európai Parlament többször is megemlítette már a tunéziai merényleteket. Egy tiszta és átlátható folyamatra van szükség a társadalomban, másképpen nincs remény mind politikusok, mind pedig a civil szféra képviselői elküldték már az üzenetüket, és az arab tavasz a legerősebben Tunéziában jelent meg. Egy totalitárius rendszerből sikeresen átalakultak demokráciává. De ezzel párhuzamosan azt is elmondták nekünk, hogy a tunéziaiak úgy érzik, hogy magukra maradtak. Több mint egy millió libiai menekült van az országban, és igen sok terrorista csoport is jelen van. A Tunéziának nyújtott segítség mennyisége nevetséges. Tunéziának sürgős szüksége van a segítségünkre. És ez egyértelmű, hogy nem csak biztonsági és politikai szinten, hanem gazdasági szinten is. Lehetővé kell tenni, hogy a fiataloknak, akiket a leginkább sújt a, terrorisz, a terrorista merénylet, legyen jövőjük. A Magreb országokban most lehet egy valódi demokráciát megalapozni. A földközi tenger déli partján eh, jelenleg nem bontakoznak ki teljesen lehetőségek. Eh, biztos úr, egy folyamatos, formális, állandó együttműködésre van szükség. Köszönöm szépen. Köszönjük. A következő hozzászóló az EFDD nevében Castaldo úr. Köszönöm szépen, elnök úr. 21-en haltak meg a Bárdó Múzeumban, és Sus mellett 38-an ezért kihirdették a szükségállapotot. A terroristák térdre akarják kényszeríteni a gazdaságot a turizmuson keresztül, amely 10%-át teszi ki az ország GDP-jének, miután itt nincsenek szénhidrogének. A turizmus tehát rendkívül fontos ebben az országban, és ez az egyetlen olyan ország, amely nehezen ugyan, de a demokrácia lé, útjára lépett borzalmas a helyzet Szíriában és Líbiában, szeretnék ezt átvinni ebbe a régióba is. Ezek a terrorcselekmények azt mutatják, hogy az iszlám és a demokrácia nem egyeztethetők össze. Tunézia, Tunézia egyébként nagyon sok mindent mutat, a partmenti időszak az inkább a turizmusról szól, és sokkal gazdagabb, de turizmusban is rendkívül, de Tunéziában is rendkívül sok a munkanélküliség, és azért ebben az országban három vagy négyezer külföldi harcos is van. Azt kértem az AFED-ben, hogy többet foglalkozzunk ezzel az országgal, mert sokkal fontosabb szerepet tölt be külügyi szempontból számunkra is, mint amennyit a mérete indokolna. Itt nem a Marshall terv nem csak a bevándorlásra kell, hogy összpontosítson, hanem egy politikai és gazdasági tervet kell kidolgoznunk, és a mi tapasztalatainkat át kell adjuk ennek az országnak, és ugyanakkor segítenünk kell őket a az államadóság csökkentésében is. Hogyha ezt nem tesszük meg, akkor megint vissza fog süllyedni egy középkori sötét rezsimbe, vagy, ter- vagy terrorista cselekmények színhelyévé válik. Egyértelmű az, hogy az összes politikai erő szeretné a demokráciát, akikkel találkoztunk az ottani missziónk során. Nem szabad, hogy egyedül hagyjuk ezt az országot, segítsünk nekik. Köszönöm szépen! Most pedig következik B képviselő. Köszönöm szépen. Tunéziában szörnyű cselekményekre került sor, és kihirdették a szükség állapotot. Több mint 80 szalafista templomot zártak be, ez pedig fontos cselekmény volt, de ugyanakkor a iszlamisták egyre erősödnek, Ben Ali és Bugiba pedig őket elutasították. Március 18-án és június 26-án Tunéziában terrorcselekményekre került sor, de ugyanakkor nem szabad azt sem elfelejtenünk, hogy Líbiából, Irakból, Szíriából hatalmas mennyiségű terrorista érkezik ebbe az országba, és a líbiai iszlám államnak is a központjában rendkívül sok tunéziai dolgozik, legalább 11. Ebben az időszakban az Enárda, ez az iszlámista párt visszaszorulóban volt, ugyanakkor az októberi választási megfigyelő misszió során találkozni találkozni tudtunk a legfontosabb tunéziai vezetőkkel, hosszú távú be, tervek között azonban láthatjuk azt is, hogy a muzulmán testvériség példájára itt is az iszlamisták megpróbálnak behatolni a társadalom különböző régióiba. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Bosztináru képviselő következik. Köszönöm szépen. Elnök úr, Tisztelt biztos úr, elnök úr, én azzal akartam kezdeni, hogy én is kifejezem az együttérzésemet és szolidaritásomat a tunéziaiakkal, és különösen a több tragikus esemény áldozatainak, azok hozzátartozóinak. Az arab tavaszt követően a demokratikus átalakulás megkezdődött Tunéziában, és pontosan ezért vált az egyik legnagyobb célpontjává azoknak, akik destabilizálni kívánják eh, az országot, eh, és eh, a demokratizmus ellen vannak. Tunéziának szüksége van az EU támogatására, hogy elérje a fejlődési és stabilitási célkitűzéseit, és erre még nagyobb szüksége van a terrorista támadásokat követően, amelyek egyértelműen az idegen, a külföldi turistákkal szemben történt. Szilárd jelentős gazdasági és technikai segítségre van szüksége Tunéziának. Gianni Pitella által említett szempontok szerint. Tunézia megsegítése azt is jelenti, hogy ez az EU számára is előnyös lesz, ugyanis egy demokratikus állam kiépülése Tunéziában kiváló például fog szolgálni mások előtt is. A reformok már megkezdődtek, az ország új alkotmányt alkotott, de még mindig a valóság elkeserítő. És szeretném az ön figyelmét és a főképviselő asszony figyelmét is felhívni arra, hogy kellő hírszerzésre is szükség van a terrorizmus ellenes harc keretében Tun- Tunéziában, és a bankok és az európai pénzintézetek is ebben szerepet kapnak. Köszönöm szépen, és akkor most másfél percben Skalke asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Minden értelmes személyhez hasonlóan engem is megrázott ez a gyáva és aljas terrortámadás Tunéziával szemben, és együtt érzésemet szeretném kifejezni az áldozatok hozzátartozóinak. Egymástól függünk, nem lehet külön választani a céljainkat. Annak ellenére, hogy megrázott minket ez a tragikus esemény, nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy Tunézia egy sikertörténet, és ezt a továbbiakban is biztosítani kell, hiszen ez egy példa arra, hogy a, a diktatúrából hogyan lehet egy nyílt, nyitott társadalmat építeni. A demokratikus társadalom és az alapvető értékek elérése fontos célkitűzés. Ez soha nem könnyű, de ez minden esetre a fiatalok ezen hangja rámutatott arra, hogy elegük van már a korrupcióból, a diktatúrából, és ezt nem szabad elfeledkeznünk. A jövő generációja Európában is partnere kíván lenni a tunéziaknak abban, hogy egy demokratikus, sokszínű társadalmat építsenek ki. És a politikai iszlám dogmáit, amit az erőszak kifejez, el kell ítélni. Itt nem csak a támogatásról van szó, hanem arról is, hogy együtt kell gondolkodnunk Tunéziával, segítsük a jövője építésében, amiben az EU partner. Reméljük, hogy a kereskedelmi megállapodások illeszkednek majd ebbe a képbe, és lehetőséget teremtenek az egész tunéziai társadalom számára, különösen a fiatalok számára. Köszönöm szépen, és egy másfél percben Pancieri úr. Grazie. Köszönöm szépen. Azon felül, hogy a Szuszi terrortámadás a második volt rövid időn belül, mégis sikerült valamit elérnie. Azt, hogy ismét bevezették a szükségállapotot. Lehet, hogy erre szükség van, de azért mégiscsak itt két problémára hívnám fel a figyelmet. Az első, az azt mutatja, hogy az országban még mindig eléggé instabil a helyzet, és eh, ezáltal egész Tunéziát eh, valószínűleg könnyű instabil helyzetbe sodorni. Ez pedig eh, azt is jelenti, hogy a civil társadalmi jogok betartási szintje is csökken, ez pedig semmiképpen sem értékelhető pozitívumként a demokráciába való átmenet időszakában ebben az országban nagyon fontos lenne gazdasági és szociális változásokat elérni, mert ez az egyetlen út, amely a terrorizmus ellen felhasználható. Nagyon sokszor a parlament foglalkozott már a terrorizmus témájával, ma azonban valamivel többet kell tennünk. Tunézia számára megfelelőbb megoldásokat kell biztosítanunk. Ambiciózus programról van szó, de azért azt kell, hogy mondjam, hogy ez szerintem nem kellőképpen ambiciózus. Én úgy gondolom, hogy legalább olyan pénzügyi támogatást kell nyújtanunk Tunéziának, mint amilyet Ukrajnának nyújtottunk, mert ez nagyon fontos, és tudnunk kell azt is, hogy a tunéziai helyzettől nagyon nagy mértékben függ a saját biztonságunk is, és az egész régió stabilitása. Köszönöm szépen. Valenciano képviselő következik. E Köszönöm szépen, elnök úr. Először is részvétem az áldozatoknak, és teljes mértékben eltélem ezeket a merényleteket. Ami egy olyan országban történik, mint Tunézia, ahol a hagyomány, a kultúra igen erős, egy fiatal ember a terrorizmus felé fordult. Mi történik tehát ebben az országban? Egyértelmű, hogy a biztonsági stratégia kulcsfontosságú, de az is világos, hogy nem ez az egyetlen eleme a megoldásnak, és hogy ez önmagában nem elég. Ha Tunézia nem kezd növekedni, akkor lehetetlen konszolidálni. És a növekedéshez sokkal többre van szükség, mint a parlament nyilatkozataira vagy aprócska finanszírozási programokra. El kell köteleződnünk a demokrácia mellett, hiszen Európa kapujáról van szó. Egy olyan demokráciára van szükség, amely diadalmasan fog kikerülni ebből a küzdelemből. Biztos úr, el kell magunkat köteleznünk valójában nem csak a felszínen, és ezt jelenleg nem tesszük meg. Amikor felkerestük Tunéziát, akkor láttuk, hogy egy fecske nem csinál tavaszt, de jelenleg nagyon kevés a fecske, és ez önmagában nem lesz elég. Köszönjük szépen, Párnyó képviselő következik egy percben. Tisztelt biztos úr, kedves kollégák! Tunézia ismét szörnyű eseményeket élt meg, hiszen terrorista merényletek rázták meg az országot. Szolidaritási üzenetet küldünk most Tunéziának és a tunéziai polgároknak. De ezzel párhuzamosan ez egy alkalom, eh, hogy kimondjuk azt, eh, most van alkalmunk arra, hogy támogassuk szomszédainkat. Ahogy a biztos úr is mondta, eh, először segíteni kell a libiaiaknak abban, hogy visszatérhessenek az országukba, hogy Tunézia ne legyen tele ennek a bukott országnak a polgáraival és még több finanszírozásra lenne szükség, ahogy Ponzéri kolléga is említette. Az új európai szomszédság politika keretében el kellene érni, hogy a finanszírozás jóval nagyobb legyen. Ez az a két tengely, amelynek a mentén mozoghat a megoldás, és így tudunk konkrétan segíteni, így tudunk szolidaritást kifejezni Tunézia felé. Köszönjük szépen! Egy percben Gomez asszony következik. A... Az észak-afrikai terrorista szervezetek destabilizálni akarják a demokráciát, és különösen Tunéziában. A bardói és szuszai merényletek, amelyekben egy portugál állampolgár is életét vesztette, megmutatták, hogy a terrorizmus nem ismer határokat. A terroristák azért tudnak fiatalokat toborozni, mert a kilátástalanság és a munkanélküliség eddig nem látott szinteket ért el. Harcolnunk kell az iszlám állam ellen, és nem csak Irakban és Szíriában kell hatékonyaknak lennünk. Tunéziára és Líbiára is koncentrálnunk kell, támogatnunk kell a tunéziai kormányt, a gazdasági növekedést és fejlődést, a fiatalok munkavállalását is segítenünk kell, és a belső tengeri, illetve határbiztonságot is javítani kell. A bevándorlók számára biztonságos és legális csatornákat kell nyitni annak érdekében, hogy ne váljanak az emberkereskedők áldozatává. szolidaritást kell vállalnunk Tunéziával, támogatnunk kell a gazdasági biztonságot és demokráciát, ez tud csak Európának is segíteni. Elnök úr, biztos úr, a tunéziai terror támadások legtöbbnyire európai polgárokkal szemben történtek elsősorban. Britekkel szemben, a, és zömük az én választókerületemben él. Itt emlékeztetnék a londoni terror támadásokra is. Én szeretném együttérzésemről biztosítani az összes áldozat hozzátartozóit, illetve a tunéziaiakat is, akik néhány hónapon belül két terrortámadást kellett, hogy elszenvedjenek. Tunézia egy kiváló példa a régió többi ország számára. Éppen ezért eh, fokoznunk kell a, az elkötelezettségünket, a támogatásunkat. Tovább kell folytatnunk a párbeszédet Tunéziával, és hogy a nemzetközi jog keretében biztosítsuk a támogatásokat. A terrorizmussal szembeni preventív eh, lépések eh, ben is közre kell, együtt kell működnünk, hiszen ez az egyik legfontosabb lépés nem csak az EU, hanem Tunézia jövőbeni biztonsága szempontjából. Köszönöm szépen. Ajala Szender asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretném együttérzésemet és szolidaritásomat kifejezni a tunéziaiakkal, de különösen eh, azoknak az európai polgároknak a hozzátartozóival, akik elhunytak a pardói és szuzai merényletekben. És a tunéziaiak az életük kockáztatásával is védték a turistákat, hiszen tudják, hogy a turizmus kulcsfontosságú a gazdasági függetlenségük szempontjából, mivel nekik nincsenek olajforrásaik a szomszédaikkal ellentétben. Ez volt az arab világ első modern demokráciája, és a lehető legbékésebb reformra van szükség ebben a régióban. Erre pedig az európaiakra is szükség van. Több ezer tunéziai férfi és nő tért vissza 2010 telén és 2011 tavaszán, hogy újjáépítsék az országokat. Mit tett az Európai Unió? Hát nem sokat. Valójában semmit nem segítettünk, miközben más régiókat nagy erőkkel segítünk. Tunéziában nagyon fontos a biztonság, hiszen nagyon sok fiatal is él itt, valamit tennünk kellene az ő jövőjükért és a demokráciáért. Ez a ház már kérte korábban is az intézkedést, és most is ezt kérjük. Köszönjük szépen, ezzel lezárult a felszólalók listája, most következnek a spontán hozzászólások. Három kérés érkezett. Frunzulika úr, azt hiszem, hogy ő most nincs itt. De akkor a másik két jelentkező következik, Marias úr egy percben. Köszönöm szépen. Tunéziában a terroristák cselekményei az európai társadalomra is csapást mértek, főként a francia társadalomra. Tunézia szükségállapotban van, és ez nagy nehézségeket teremt az ország demokratikus átalakulása területén is. A dzsihadista terroristákkal kapcsolatban az Európai Uniónak egy stratégiára van szüksége. Először is a gazdasági növekedés pályára kell állítani Tunéziát, mert az instabilitás a régióban nagyon nagy nehézségeket okoz. Minden bizonyal emlékeznek, kedves kollégák, Ben Ali ö, diktátorra, aki 23 éven keresztül ö, irányította a Tunéziát, és ö, akit egyébként a Nemzetközi Valuta Alap is állandóan támogatott, és aztán ö, milliókat találtak az ő házában ö, készpénzben akkor, amikor, ö, amikor ö, őt elmozították a hatalomból. Tehát itt ö, Franciaország és Olaszország szerepét is át kell értékelnünk. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Nem véletlenül választották ki a terroristák újabb támadásuk célpontjául Tunéziát, hiszen az idegenforgalmat kívántak ezzel gyakorlatilag megtámadni. Számos ártatlan áldozat tot követelt ez a támadás, és mi is szolidaritásunkról biztosítjuk az érintett családokat. Biztos úr, mindent el kell követnünk annak érdekében, hogy a támogatásunkról biztosítsuk Tunéziát ebben a helyzetben. Itt a legkülönfélébb segítségekre gondolunk, elsősorban intézményi és biztonsági intézkedésekre van szükség. Tunézia gyakorlatilag példaképül szolgálhat más országok előtt is, ahol az arab tavasz eredményei végül is kudarcot vallottak, éppen ezért mindent meg kell tennünk. Köszönöm, és akkor most a biztos úr, Hán úr kap szót, a főképviselő asszony nevében. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen a hozzászólásokat, hiszen ez tükrözi a mi nézeteinket is. És mi mindent elkövetünk annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb figyelmet szenteljük Tunéziának. Nem szükséges külön hangsúlyozni, hogy mennyire szörnyűek voltak ezek a terrortámadások, és az elmúlt napokban is felajánlottuk nem csak a szolidaritásunkat, hanem azt is, hogy mindenek ellenére az európai polgárok változatlanul el fognak látogatni az országba. És nyilván érthető okokból esetleg ezek a látogatások elmaradtak. Minden esetre a támogatásunkról biztosítottuk az országot. Én Osztom azokat a nézeteket, amelyek egyfajta Marshall terv szerint szeretnének eljárni. A régió más országához hasonlóan gyakorlatilag Tunéziával is egy hasonló programot kívánnánk megvalósítani, és a Világbankkal közösen lehetne egyfajta ilyen rendszert vagy tervet kialakítani. Tunéziában már egyébként is eléggé erőteljesen jelen vagyunk. Ma a délután későbbi szakaszában a Kukan jelentés a szomszédság politikáról fog szólni, ez kerül a napirendre itt a házban, ami szintén a régió stabilitását, stabilizálódását hivatott szolgálni, de ehhez intézményi és pénzügyi rugalmasságra is van szükség, tehát megfelelően kell tudnunk reagálni. Éppen ezért azt kérem, hogyha erre a rugalmasságra szükségünk van a stabilitás érdekében, akkor számítunk az önök támogatására is. Ami pedig a biztonsági kérdéseket illeti, a főképviselő asszony, Mogherini asszony is aktív ezen a területen, és ő is vizsgálja, hogy milyen lehetőségek kínálkoznak ezen a területen az együttműködés előtt. És szeretnék utalni arra a kérésükre is, hogy a következő tanácsülésen eh, július 20-án is napirendre tűzzük eh, a tunéziai kérdést, és eh, a tunéziai miniszterelnök is jelen lesz egy ünnepélyes ebéden, ahol intenzívebben meg tudjuk tárgyalni az aktuális kérdéseket. Köszönöm szépen, biztos úr. Ezzel lezártuk ezt a vitát. A következő napirendi pontunk